Ja. Nos, hát akkor folytatjuk a tanácskozásainkat. Egy megmaradó napirendi pontunk van még. Ez pedig Görögország témájában készült különjelentés. jelentés az Európai Számvevőszék 17 per 2017-es külön jelentése a bizottság beavatkozása a görög pénzügyi válságba. Takula úr a mi előadónk, a mi jelentéstevünk, Mogorica úrnak adom meg először a szót, aki bemutatja a kutatás eredményét. Eh, dear Madam Chair. Tisztelt elnökasszony, tisztelt szakbizottsági tagok itt a Költségvetési Bizottságban. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak a meghívásért, és hogy bemutathatom a számvevőszék külön jelentését a bizottság görögországi pénzügyi válságba való beavatkozását illetően. A megállapításaimat fogom, megállapításainkat fogom elővezetni. Ez a jelentés tulajdonképpen egy sor audit részeként készült a pénzügyi és gazdasági governance témájában, és elsősorban a pénzügyi segélyprogramokat és azok menedzselését vizsgálta. A múltban Írország, Portugália, Lettország, Magyarország és Románia is tárgya volt ilyen vizsgálatoknak. És volt egy jelentésünk a technikai segítségnyújtásról is Görögország vonatkozásában. Ét, é, nyolc éve van most már hatában ez a program, amelynek célja az volt, hogy stabil és fenntartható gazdaság és pénzügyi helyzetet teremtsen Görögországban, és újra kapacitást kapjon arra, képes legyen arra, hogy önmagát finanszírozza a pénzügyi piacokról. A bizottság ezen programok menedzsmentje megfelelő volt, ez volt egyébként a vizsgálatunk, az auditunknak a tárgya, és különös tekintettel vizsgáltuk azt, hogy a bizottságnak megfelelő kerete volt-e a programok menedzselésére, megfelelően megtervezték, illetve végrehajtották-e a, pénz, a politikai feltételeket, és hogy a programok a főbb célkitűzéseket teljesítették e A harmadik program, amely még mindig zajlik, tulajdonképpen csak a tervezési aspektusra fókuszáltunk. Meg kell jegyeznünk, hogy nem vizsgáltuk az IMF és a és az ESM, tehát a stabilitási mechanizmusnak a fellépéseit, és a görög hatóságok fellépéseit sem. Az Európai Központi Bank is érintett, és kísérletet tettünk arra, hogy a menedzsmentnek az operatív hatékonyságát auditáljuk, amennyiben a bank részese volt a programoknak. Azonban a banktól kapott dokumentáció nem volt elegendő ahhoz, hogy az auditunkat végrehajtsuk, sőt a központi bank tulajdonképpen megkérdőjelezte az audit mandátumunkat, arra nézvést, hogy mi az ő szerepét értékelhessük a görög támogatási programok kontextusában. Ezért aztán a jelentésünknek a hatája csak korlátozott. Szeretném felhívni a figyelmüket a jelentés első részére, ahol közé tesszük a megállapításainkat, arra nézve, hogy a bizottság hogyan is kezelte ezeket a programokat. Megállapítottuk, hogy bizonyos feltételezések a makrogazdasági modellekben nem volt megfelelően alátámasztva, indokolva. Egy másik példát említve, Feltűnt, hogy a kísérő dokumentumok a látogatások monitorozását illetően nem volt megfelelően alátámasztva. Szerettünk volna hasonló típusú elemzést elvégezni a központi bank tekintetében is, ezt azonban a bank nem tette lehetővé. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy hasonló helyzetben voltunk, akkor, amikor a múlt év során az egységes felügyeleti mechanizmus kapcsán akartunk jelentést tenni, a bank ekkor is nagyon kevés információval látott el bennünket az audithoz. A következőkben röviden áttekinteném a jelentésben szereplő legfontosabb megállapításokat és következtetéseket. Az első program tulajdonképpen olyan helyzet közepette született, amikor óriási volt a szükség, és tulajdonképpen mind a három program politikai és gazdasági bizonytalanságok közepette született, és ezeket volt cél, hivatott célozni. Szinte egy évbe tellett, mire a bizottság a folyamatokat rögzítette, és bár az elején a, a feltételek talán egy kicsit csekélyesek voltak, nem voltak teljesen körülvonalazottak, idővel azért ez javult megalapítottuk, hogy bizonyos feltételek nem kerültek egy szélesebb megvilágításba, nem lettek egy nagyobb horderejű stratégiába helyezve Görögország számára, amelyek a programon túlmenően is kifejthetik volna a hatásukat. A makrogazdasági feltételezések nem voltak teljesen konzisztensek az elején, és frissítve sem lettek, azon, és nem is voltak formalizálva, nagyon sok esetben tulajdonképpen alulbecsülték a gazdasági válságot Görögországban, viszont ezzel a megítéléssel a bizottság nem volt egyedül a nemzetközi intézmények közül. A bizottság egyébként a végrehajtás tekintetében a görög hatóságok részéről és a monitorozás részéről megfelelő bázist biztosított. Hatékony volt a partnerekkel való együttműködés, dacára annak, hogy az intézményi keretek elég komplexek, és nem volt formalizálva tulajdonképpen ez a keretrendszer, így a transzparencia sem volt teljesen adott a szerepek és a, a partnereknek a felelősségét illetően. Nyilván a reformokat illetően négy fontos politikai területre tudtunk csak koncentrálni, az adózás, a közigazgatás, a munkaerőpiac és a pénzügyi szektor. A jelentésünk második részében számos megfigyelést olvashatnak ezekre a politikai területekre vonatkozóan. A jelentés utolsó részében specifikus célkitűzésekre koncentráltunk a programot vonatkozásában, és azt állapítottuk meg, hogy csak részben sikerült ezeket teljesíteni. Ez részben a politikai stabilitásnak is köszönhető, eh, ami ebben az időszakban volt eh, megfigyelhető, de ezek a programok mindenképpen a reformokat célozták, és elkerülték azt, hogy eh, Görögország teljesen bedőlt volna pénzügyileg. Nyilván az, hogy teljes mértékben a pénzügyi piacokról finanszírozza magát Görögország, az továbbra is kihívás. A programok jelentős fiskális konszolidációt hoztak, és rövid távú pénzügyi stabilitást is hoztak. A pénzügyi ágazatot alapvetően újra struktúrálták, új alapokra helyezték, de ennek nagy ára volt. Végül a kérdés, hogy mi mit javaslunk, mik az ajánlásaink. A jelentés 11 ajánlást fogalmaz meg azzal a céllal, hogy a bizottság a jövőben a segélyprogramokat hogyan is kezelje. Azt javasoljuk elsősorban, hogy a bizottság javítsa a programok megtervezésének általános rendszerét, folyamatát. Ide sorolom az érintett partnereknek a szerepének a tisztázását Biztosítani kell azt, hogy priorizálják a feltételeket, hogy ezek hatékonyabban működhessenek, és nyilván fel kell mérni azt is, hogy az egyes tagállamoknak milyen administratív kapacitásai vannak. Itt kell még megemlítenem a távokban értelmezett stratégiát is. A hiányzó adatok témáját is tematizálni kellene jobban, és biztosabban kellene tudni előjelzéseket, feltételezéseket megfogalmazni és értékelni kellene a programokat, legalábbis akkor, amikor ezek kifutnak. Végezetül pedig azt javasoljuk a bizottságnak, hogy elemezze a megfelelő támogatási és felügyeleti keretet a programozási időszak utáni időszakra, figyelembe véve az országnak a pénzügyi szükségleteit is. Köszönöm szépen a figyelmüket, és hogyha kérdéseik vannak, nagyon szívesen válaszolok ezekre. Ja, Köszönöm szépen. Én is megnéztem a jelentést azonnal, amikor kijött, és egy kérésem lenne majd. Takula úr a mi jelentéstevünk, úgyhogy megadom neki a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentésért, és valóban mélyebb figyelmet is érdemel ebben a szakbizottságban. Részleteiben is meg fogjuk tudni vitatni, hogy pontosan értsük a helyzetet. Lehet, hogy nincs is szükség arra, hogy kiemeljem, hogy ez a jelentés egy nagy entitásra koncentrál, és hát nyilván a legfőbb megállapítások szerepelnek is a jelentésben. Először is a pénzügyi segélyprogram, amit Görögországnak nyújtottunk. Ezt nem csak a bizottság nyújtotta, hanem az ECP, az IMF is, tehát a Központi Bank és az IMF is, és a bizottság döntötte el az unió részéről ugyan, de a tagállamok is kivették a részüket ebből. A bizottság tulajdonképpen az egyik menedzsere volt ezeknek a támogató programoknak. A jelentés a trojkára utal, amely megállapításra került, hogy egy intézmény volt a több közül az Európai Központi Bank, és talán ez volt az oka annak is, hogy nem akart a bank megfelelő dokumentációt kiszolgáltatni az audit elvégzéséhez. Ez egy illetékességi vita, ami önmagában megér egy vitát, és mindenképpen napirendre is kell túzni. Szerencsétlen helyzet, hogy az ICA-nek, tehát a, a számbevőszéknek nem volt lehetősége teljes képet kialakítani magának. De talán ezt majd kicsit részletesebben is kifejtheti. Egy másik pont, ami a jelentésben szerepel, a politikai helyzet Görögországban az adott időszakban a programok végrehajtása során. Hát emellett a tény mellett nem mehetünk el, hiszen a politikai helyzetnek a, a programok végrehajtására is óriási hatása van különböző politikai ágazatokra nézvést. A jelentésben szerepel egy szám, ahol a görög kötvényeknek a kamatát határozta meg az illetékes szerv, és aztán tulajdonképpen csak egyfajta zavarról tudtak beszámolni a jelentésben. Most azért már pozitívabb, optimistább trendeket látunk. A, az egyik indoklás, amit olvashatunk a számzevőszék részéről, az az időzítéssel, az ütemézéssel kapcsolatos. Úgyhogy kérnénk az a számbevőszéktől az ütemezést illetően, illetve az indoklást illetően magyarázatot, miért tartott ilyen sokáig, hogy ezt megkapjuk, hiszen a jelentést ö, tulajdonképpen a programozás időszak közepén kaptuk meghallottuk, hogy a harmadik program még zajlik, és hát három év alatt azt gondolom, hogy nagyon sok minden történhet. A bizottság felé is van kérdésem a zajló programmal kapcsolatban. Eddig hogyan teljesít, ugyanazok a problémák-e, vagy esetleg új problémákkal fogunk szembesülni. Egy másik dolog, amit szeretnék megvitatni, e, és a görög részről is érdekes lenne hallani a véleményeket, hogyha a görög oldat is képviselné valaki, mert erről a témáról nyilván őket is érdemes lenne meghallgatni. a reformoknak a hatásait is mindenképpen szem előtt kell tartanunk. Itt is az a probléma továbbra is, hogy nincs meg a megfelelő transzparencia. A legfontosabb az az, hogy ezeket a programokat transzparens módon kezeljék és hajtsák végre, és csak bízni tudunk abban, hogy ez, az, ez a mostani az utolsó, de amennyiben a jövőben is szükség lesz további programokba, az átláthatóság a kulcsfontosságú elem. Ari, az én részemről ennyi lett volna, elnök asszony. Jó, köszönjük szépen. Ezek nagyon fontos kérdések, amit a bizottság talán azonnal meg is válaszolhatna, majd pedig a szemvevőszék is, és aztán természetesen 2, 4, 8 képviselő kap még szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! A bizottság üdvözli ezt a külön jelentést a számvevőszék részéről, amely ahogyan éppen elhangzott, az első két stabilitási és támogatási programnak a teljesítményét vizsgálta, de és az ESM programnak az éppen zajló fejezetét. Konstruktív elemzést folytatott a, az illetékes szerv, és várjuk, természetesen nyitottak vagyunk a az ajánlásokra, ami a pénzügyi támogató programokat illeti. Éppen ezért a bizottság az összes számbevőszéki ajánlást üdvözli, elfogadja, mindegyiket vége fogja hajtani 2018 végéig. Nagyon sok ajánlás tulajdonképpen már végrehajtásra került az ESM stabilitási támogatási program keretében, amely még jelenleg zajlik, és a bizottság tulajdonképpen már képes volt feedbacket adni, és ez a válaszainkban is kiderült. A számvevőszéknek adott válaszainkban, a függelékben ezek olvashatják. Úgyhogy a jelentéstevő kérdésére ezzel válaszoltam is. Két példa arra, hogy jelenleg hogy is reagálunk a felvetésekre. A kettes számú ajánlás úgy szólt, hogy priorizáljuk a feltételeket, és azokat a feltételeket úgy alakítsuk, hogy ezek a célok teljesülését mindenképpen biztosítsák. Egy egyetértő nyilatkozat aláírásával tulajdonképpen az összes ilyen feltétel megtárgyalásra került és elfogadásra került, mind technikai, mind pedig politikai szinten. Annak biztosítására, hogy mindenki ugyanazt értse a feladatok alatt, és hogy mindenki felelősnek is érezze magát a végrehajtandó reformprogram kapcsán. A feltételekről általánosságban szóltunk, de nagyon világos célkitűzéseket fogalmaztunk meg, és fektettünk le a megfelelő eszközök ismertetésével, a megfelelő lépések ismertetésével, amelyeket végre kell hajtani. Az ELSZEM program keretében bevezettük a kulcsfontosságú eredményeknek a fogalmát, amelyel nagyon világos iránymutatást adunk, arra nézvés, hogy mely intézkedések a prioritásaink. Tehát látják, hogy benne vagyunk a folyamat kellős közepén, amikor ezeket a, az ajánlásokat megszívleljük. A nyolcas számú ajánlás azt írja, hogy szisztematikusabban kellene felmérnie az administratív kapacitásokat az egyes tagállamok részéről, amelyek a reformokat hivatottak végrehajtani, és amelyek megkapják a technikai támogatást, mert szükségük van rá. Nem csak, hogy felmértük a technikai szükségleteket és a kapacitásokat, hanem nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy a hiányosságokat az administratív kapacitásokban segítsük. Például a Task Force felállításával Görögországban. A technikai segítségnyújtást pedig harmonizáltuk a zajló ESM programnak a rendelkezéseivel, és a támogatás a reformok tekintetében, amelyek a program keretében kerültek végrehajtásra, a memorandum részét képzik. Három hónapon belül az ESM program felállítását követően a bizottság megállapodott a görög hatóságokkal abban, hogy legyen egy terv, egy technikai együttműködésről, amelyel a strukturális reformokat lehet végrehajtani. Ez a támogató szá- szolgálat, 160 emberre dolgozik egyébként, támogatást nyújt a tagállamoknak, és hát nyilván a görög hatóságoknak is, szinte minden egyes reform területen, amely az ESM program keretébe tartozik. Tehát nagyon sok mindent tettünk már a segítségnyújtás szempontjából is. Ahogyan itt a képviselő úr már elmondta, zárásképpen szeretnék még arra is emlékeztetni, melyik a pénzügyi támogató programoknak az alapvetései, az alapvető célkitűzései, a pénzügyi stabilitás, valamint a pénzügyi piacokról való finanszírozás. Olyan pillanatokban kellett ugye ezeket a lépéseket megtenni, amikor óriási volt a válság, és azt gondolom, hogy ez Görögország vonatkozásában különösen igaz. Nagyon lényeges, hogy szisztematikusan szem előtt tartsuk, és felmérjük a gazdasági és politikai kontextust, amelyben útjára indul egy támogató program, és amelynek keretében, kontextusában a politikai döntések megszületnek. Kronológiailag vissza kell idézni magunkban az egyes eseményeket, az egyes lépéseket, és ezért záró gondolatként hagy mondjam el, a sajtónyilatkozatban az szerepel, hogy a programok a pénzügyi válságot követően rövid távú pénzügyi stabilitást hoztak, és a reformok, tekinte, reformok tekintetében bizonyos előrelépéseket tettek lehetővé. Köszönöm szépen, várom a kérdéseiket, én itt befejezem. Muguruca, úr, szerinte álláspontot foglalni a jelentés tevő véleményéhez? Köszönöm szépen, elnök asszony. Számos dologról szó esett, ami rendkívül fontos. Én először a közététel időpontjával kezdeném, a jelentés közétételének időpontjával, illetve hogy meddig tartott ennek elkészítése. Nem volt könnyű ez a jelentés. Mozgó célpontunk volt, úgymond. A második programmal foglalkoztunk, ez nem került lezárásra, és ez elcsúszott a harmadik programba, Más jelentéseket is készítettünk már ebben a témában, talán emlékeznek még erre. Volt Írországgal, Portugáliával, Romániával, Litvániával és Magyarországgal kapcsolatban is program. A görög programok nagyon bonyolultak voltak, éppen ezért egy kicsit hosszadalmasabb volt ez a jelentés előkészítése is de mint említettem, más jelentéseket eh, készítettünk, és tanultunk is a görög programokból. Létezik például a Task Force eh, Görögország program, a technikai segítségnyújtás, amit a bizottság eh, indított, és ebben is voltak rendkívül fontos ajánlások az ilyen jellegű technikai segélyprogramok kapcsán. Azt gondolom, hogy a közététel dátuma megfelelő, és az ajánlások, amelyeket a bizottság el is fogadott, minden bizonyal segítik majd az új programok előkészítését is, illetve a jövőben ezekre szükség lesz. Mindezeket a monitoring folyamatban is felhasználják a jelenleg folyamatban lévőben, ami a központi bankot illeti. Jelentésben egyértelműen elhangzik az, hogy a bizottság más intézményekkel közösen technikai segítségnyújtást tervez, Ez azokra az országokra vonatkozik, eh, amelyek ezt finanszírozzák, a görög hatóságok pedig eltükerik magukat a reformok mellett. Az elemzésünk a bizottságra szorítkozik, a stabilitási mechanizmus, és ezt mindannyian tudják. Itt eh, számvevőszékként nincsen kompetenciánk, ezt nem ellenőrizhetjük az európai eh, stabilitási mechanizmust és az LKB e ezzel kapcsolatban korlátozott kompetenciáink vannak, és mindez az operatív hatékonyságot érinti, illetve az LKB e központi munkáját. Mint említettem, ezek az ellenőrzési kompetenciák olyanok, amelyeket nem tudtunk teljes mértékben kiaknázni, és mindez aggasztó nem első alkalommal kerül sor arra, hogy problémákba ütközünk. Az egységes mechanizmussal kapcsolatban a banki, banki felügyeletnél is voltak ezzel kapcsolatban problémák, az ezzel kapcsolatos jelentésben, és a számvevőszékben mindezt elemezzük. Megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet ezt a blokkot felbontani, illetve azt, hogy a jogainkat hogyan tudjuk érvényesíteni az ellenőrzésnél, hiszen a szerződésben ez is rögzített. Mindez nagyon fontos a közvélemény szempontjából, az érintettek szempontjából, a parlament szempontjából. Hát nagyon fontos, hogy az LKB munkájáról egy képet alakítsunk ki. A görög hatóságok természetesen nem képezik a jelentésünknek tárgyát, de a jelentésben elismerjük azt, hogy a politikailag instabil helyzet egyértelműen kihatott a programok céljának megvalósulására, a második program nem került lezárásra, A helyzet nagyon nehéz volt, és ezt mindig figyelembe vesszük. Tehát így tekintve beszélni fogunk majd a jelentésünk terjedelméről. Én köszönöm szépen a bizottság szolgálataival történt nagyon jó együttműködést. Itt az átláthatóságot gyakoroljuk, nagyon bonyolult programok kezeléséről van szó, belső folyamatokról, kiszámítási képletekről. Nagy nyomás alatt kell, hogy, kellett, hogy dolgozzon a bizottság, és azt gondolom, hogy nagyon jó volt az együttműködés. a belső eljárásokba, első, belső szervezésbe történő betekintés, ami az EKB hatékonyságát illeti, a görög programokhoz való hozzájárulás. Ezt nem tudtuk teljes mértékben kiegészíteni, illetve az együttműködés a különböző felek között. Ugyanazt az ajánlást szeretnénk megfogalmazni, amit már a korábbi jelentésekben is megtettünk. Tehát fontos ezt formalizálni, illetve egyértelműsíteni azt, hogy az átláthatóság fontos. Az IVF-fel, a bizottsággal nagyon jó volt az együttműködés, Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Öt szakbizottsági tag kért szót, illetve néhány görög kolléga, akik nem tagjai a szakbizottságunknak, de el szeretnének foglalni, mindenki két percet kap. 15 óra 30-kor be fogom fejezni az ülést, azért, mert a költségvetés rendettel kapcsolatos dialógus indul. Stahovszki kolléga először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én mindig tiszteletben tartom a hozzászólási időt, de e, két percben ne, nem tudom összefoglalni azt, amit mondani szerettem volna a jelentéssel kapcsolatban. E, én tiszteletben tartom az eljárást. Ami a Görögországgal kapcsolatos jelentést illeti, nagyon sok e, program abból indul ki, hogy ezek a programok mely időszakban jöttek létre. És azt is fontos megemlíteni, hogy ezeknek a programoknak a fajtája a problémákra is hatással van. 2009 és 2015 között hatszor voltak választások, és kormányváltásos sor került az Európai Unió pénzügyi támogatás nyújtását, strukturális intézkedések egészítették ki. Az ilyen jellegű politikai változásoknál világos az, hogy az ilyen jellegű programok megvalósítása nem lehet hatékony. A struktúr, struktúrás reformoknál is megfigyelhettük azt, hogy nem jó a hatékonyság, és fontos, hogy mindez hozzájáruljon a görög gazdaság hatékonyságának javításához. Végül arra a megállapításra jutottunk, hogy a programbeli intézkedések nem voltak megfelelően koordinálva. Engedje meg elnök asszony, hogy rögtön a kérdéseket térjek át. Nem értem azt, hogy a kapcsolatok miért csak informálisak, és miért nem került régóta sor arra, hogy a kompetenciákat világosan elkülönítsük, illetve világos eljárásokat határozzunk meg. A bizottság ezt meg tudja magyarázni? A bizottság képviselője elmagyarázta azt, hogy Gözögország válságban van. Ez még mindig igaz, Pirinszki kolléga. Pirinszki kolléga? Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Yes. Thank you. Uh, two minutes is fine. Köszönöm szépen. Uh, két kérdést két percen is fel tudok tenni. Az első kérdés egy olyan ponthoz kapcsolódik, ami gyakran szerepel a jelentésben. A bizottságot uh, politikai megfontolások vezérelték az euró csoport által, illetve azon döntések által, amelyeket az eurózónában hoztak, <clears throat> ami a jelentéstevő kérdését illeti, illetve a szemvevőszék felvetését, hogy milyen mértékben tudunk csak a bizottságra összpontosítani, illetve hogyan tudjuk a teljes folyamatot figyelembe venni, amely részben átlátható, részben nem a programok kialakítását és megvalósítását illetően. Tehát jó lenne megtudni azt, hogy a bizottság mennyire tudott mindehhez csatlakozni, úgymond az eurózóna utasításaihoz. A második pont a munkaerőpiac, munkaerőpiaci reformokra vonatkozik. Az egyik legvitatottabb kérdés a kollektív szerződések kérdése volt, még azután is, hogy független szakértők arra következtetésre jutottak, hogy a görög kormány javaslatai az eredeti elvárások mentén alakultak ki. Mégis volt, folyamatos volt a vonakodás a kollektív szerződések bevezetésére. Ez pedig egy politikai fixációt jelent, pénzügyi és fiskális kérdésekben a megszorítások alatt, és a kollektív szerződések körül pozitív folyamatot szem elől tévesztette. Két kérdésem van, mi a helyzet az euró csoport politikai diktátumával, és a kollektív szerződéseket miért nem állították vissza már korábban? Vorbildlicher Kollege kitűnő kolléga, példamutató Meriász kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom tartani a két percet, és összefoglalni mondandómat. Egy olyan témáról van szó, amelyet eh, régóta kínozza Görögországot és Európát. Három megszólítási program, amely félre mondtak, lakosság 40%-a szegénységi küszöb alatt él, 26-27%-os a munkanélküliség, 40%-kal csökkentek a virek, és a nyugdíjak is, a KKV-k nagy százaléka bezárt. A memorandum elvétette a célját. Miért? Azért, mert nem az volt a cél, hogy a görög gazdaságot mentsék meg, ezt be is vallották, hanem a bankokat akarták megmenteni, tehát a görög, de a francia és német bankokat is megmentették, amelyek um, államkötvényekkel rendelkeztek, a görög államkötvényeivel, 150 um, milliárd eurónyi értékben, és a lakosság szenvedte meg ennek a kárát. Eltékozolták az állami vagyont, az LKB sikerült a saját kötvényeket ebből kivenni, és így ezt ők megúzták, és a kkv szenvedték meg a hitel válságot. Az állam kötvényeket felvásárolták, viszont nagyon alacsony áron, és százszerzékos áron kell őket visszavásárolni. Görögországnak nincsen pénze, és um, további hiteket kell felvennie. A pénz uh, adói úgymond igába szorították az országot. Érdekellentétet is látok, a bizottság egy olyan megszólítási programot kell, hogy megvalósítson, amiről tudjuk azt, hogy nem megfelelő. Tudjuk azt, hogy a, a multiplikátoroknál is hiba történt, de mégsem történt semmi. Még mindjárt befejezem mert hát ezt nem hajlandó a bizottság bevallani, nem hajlandóak bevallani azt, hogy nem intézményként lépnek fel, hanem hitelnyújtóként. És ezzel a görög polgárok érdekeit sérték, az alapjogokat sértik, és a bizottság ezt tagadja. Mindjárt befejezem. Ennek a komédiának véget kell érnie, fontos, hogy az Európai Unió vállalja a felelősségét, és csak kártérítésben a görög népet. De jó kolléga. Köszönöm, elnök asszony. A raportőr is elmondta, hogy ez nem csak egy akármilyen jelentés, ez egy nagyon fontos jelentés, és a koordinátorok is mindenfajta hatás eredmény nélkül foglalkoztak ezzel. De most, hogy nincs, nem szánunk rá elég időt, és csak ilyen gyorsan végig szaladunk, ezen ezt nem tartom jónak egy ilyen nagyon fontos jelentés esetében. És itt nem csak a bizottságot érinti ez a dolog, én az ECON-nak is tagja vagyok, és az AFKO-ban is az alapot, alapvető jogok kérdését vizsgáltuk meg. Nagyon fontos szerepet játszik ez a jelentés. Tehát itt nem elégetettünk meg egy ilyen rövid prezentációval, ennél sokkal többet kellene tennünk. A második pont, ami politikai kérdés, és nagyon fontos. Ugye a számvevőszék és azt mondja, hogy van hatáskörünk arra, hogy ellenőrizzük az Európai Központi Bankot, hogy az operational efficiency szempontjából, tehát hogy hatékonyan működik-e, és hogyha ezt nem e, teszi meg a bizottság, akkor a parlament segíthet, mert nem fogadhatjuk el, hogy a központi e, bank e, esetében a bizottságot meg lehet vizsgálni, de a másik többi érintett szereplőt nem. Ami pedig a jelentés tartalmát illeti, itt a görög kollégák nyilvánvalóan sokkal többet el fognak mondani erről. Itt látjuk azt, ami gyakran előfordul a bizottságnál, hogy gyorsan kell cselekedni, különböző szolgálatai vannak a bizottságnak, egymás mellett mindig saját feje után cselekszik. A számövőszék is elmondta, hogy egy átfogó megközelítés lenne szükség, de és több időt kell szállni erre mindenképpen. Egy szociális hatásvizsgálatot is kell végezni, tehát a társadalmi hatás ajánlások vizsgálatát. A több ajánlást megfogadott a bizottság, ami fontos, de ez is azt jelzi, hogy sokkal-sokkal több időt kellene rászállnunk erre. Dennis, this is a long presentation of the... A szemeszik jelentése uh, igen hosszú volt, általában ez 30 percen teszünk meg, most egy órába került. Nem Mm, vagyok biztos abban, hogy ez ellen elégséges idő, hiszen az érvek minősége nem mindig megfelelő. Renán kolléga, ami a, az érveket illeti, először ezeket meg kell hallgatni. Az én javaslatom az, hogy ne kezdjük újból az egészet, én nem látok sehol utalást azokra az alapokra, amelyeket a Görögprogram fordítottak, 250 milliárd eurót, és ezek az alapok az intervenció szerves részét képezik, nagyon hangsúlyozza, illetve hogy arra kényszerítsük a kormányt, hogy katasztrófával sodorja az országot. bonyolult okai van annak, hogy miért nem lehet megvédeni az egyszerű embereket Írországban. 67,5 milliárdot kaptunk a trojkától, és ugyanennyi pénzt pumpoltunk a bankokba, tehát legalább mi tudjuk azt, hogy hova ment a pénz, kiket mentettek meg a bankokat, a, nem csak az ír bankokat, hanem az egész világon a bankokat, és az EU-ban is a bankokat. Tehát hova mentek a görög milliárdok? Készült egy tanulmány, amelyet egy német egyetem készített, és következtetése az volt, hogy 90%-a ment ezeknek a bankokban, nem csak a, görög bankokban, Németországban és Franciaországban is. És hogyha ebből a jelentésből indulunk ki, akkor 5%-át használták ennek arra, hogy a gazdaságot elősegítsék. Több mint 10 milliárd euró került a görög kincstár kezében. Erről is készült egy tanulmány, és a lista folytatódik. Véleményem szerint a szemelőszégi jelentés fehérre most ezt a történetet. 250 milliárd eurónyi pénzre, nem tudjuk azt, hogy hova került ez a pénz. Mindig vannak technikai oltak, hogy miért nem tudjuk kideríteni az igazságot, és miért vágják át az egyszerű embereket. Köszönöm. Zwei weitere Mitglieder. Még két GUE tag, akik a szakbizottságnak nem tagjai, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Ha az ember olvassa ezt a jelentést, hát ez, ez nagyon-nagyon rossz. Dijsselbloem úr nemrég azt mondta, hogy ezeket a programokat nem a szolidaritás miatt, hanem és Németország támogatásának az érdekében hozták létre, hanem azért, hogy megoldják az európai bankok problémáit, hogy megmentsék a bankokat. És emlékszem, a bizottság képviselője, és ezt már elismerte 2014-ben is. Most itt van előttünk ez a jelentés, és hát elméletileg, ugye ez egy technikai és szakszerű, de hát nem, itt ez eh, nagyon is egy átpolitizált eh, kérdés. Európában a közvéleménynek az a eh, véleménye, hogy itt kudarcot vallottak a programok, és ez egy ördögi kör, recesszió, munkanélküliség, tovább romlik a helyzet, és ezért a rossz görög kormány kormányok hibáztathatók, akik nem tartották be a megszorítási eh, programok feltételeit, és ez eh, egy politika, ami nem hibáztató érte az Európai Unió, vagy a eh, belső piac, ez egy politikai probléma. Most nagyon konkrét dolgokra szeretném felhívni a figyelmet, hogy tisztán lássunk a jelentés kapcsán. A tisztelt számvevőszék képviselő elmondta, hogy a különböző görögországi programok közül például az elsőben nem is találtak semmilyen stratégiát. A bizottság az európai recesszióval kapcsolatban ugyanígy járt el, ugyanazt akarja Görögországtól, mint Franciaországtól, az állami kiadások csökkentése, privatizálása, munkaerőpiac rugalmasabb átétele, stb. stb. Azután másodszorban azt állítják, Eh, hogy 45 eh, milliárd dal tőkésítették fél a görög eh, bankokat. Egy olyan időszakban, amikor ezt a katasztrofális adósság elengedést is tervezték, illetve amikor elkezdett az LKB e még az adósság csökkentés, adósság ellenőrzés előtt államkötvényeket felvásárolni a másodlagos piacon. Itt a Görögország a hibás, az európai közvélemény szemében, de ez a hibás prezentáció miatt van. Papadimulis képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Számvevőszék elkészítette ezt a jelentést. De véleményem szerint ez pozitívan kell értékelnünk ezt a munkát. Elismeri, hogy voltak hibák a program elkészítésekor, és egyértelműen kudarc ami a, volt a prognózis elkészítése, és a elszámoltathatóság. Hogyan arra a konklúzióra jutunk, mint néhány héttel ezelőtt Dejszebum úr, a nyilvánosság előtt. Dejszebum azt mondta, hogy ugye a bankokat akartuk megre, megmenteni. Lehet, hogy ezt akkoriban is már el kellett volna mondania, és nem csak akkor, amikor már nincs hivatalban. Nos, a tervezési hibák és a rossz prognózisok, ezt ennek az árát nagyon, nagyon drágán fizettük meg, nem szabad alábecsülni ezeket az élveket, most, hogy én szót kaptam, a görög nép fizette meg ennek az árát, itt az emberi, a társadalmi ára hatalmas ezeknek a rossz prognózisoknak és tervezési hibáknak. Most lehet, hogy már Görögország elindult felfelé, van a növekedés, csökken a munkanélküliség, és így tovább. Lehet, hogy egy kicsit közeledünk a célhoz, és lehet, hogy most már éves a másodszor többletes lesz az elsődleges költségvetés, de azért a problémák megmaradnak. És még a következőt mondanám az Európai Számvevőszéknek. Egyébként köszönöm önöknek a munkát. Én nem, nem is bírálom, de mit fognak tenni annak érdekében, hogy az LKB-val szemben is tudjanak járni. Az LKB nem hajlandó önöket, önöknek adatokat adni, számokat. És mit tudnak tenni annak érdekében, hogy erősítsék a demokráciát, az elszámoltathatóságot, hogy ne minden zárt ajtók mögött történjen az eurócsoportban. És az Európai Parlament követeljen jobb átláthatóságot és elszámoltathatóságot. Következő görög képviselő. Köszönöm szépen. 2010 2006-ban szerveztünk az Aldéval egy nagyon érdekes programot. Azt mondtuk, hogy rossz kormányok, rossz programok. Most eltelt 18 hónap, és itt van előttünk a számvevőszék nagyon jogos kritikája. Hát 18 hónap, el tudják képzelni, hogy ez mit jelent az emberek életében. Most nézzük meg ezt a hármas számú ajánlást. A növekedési stratégiát az első szakaszban nem lehetett figyelembe venni, és a programok kapcsán egy kiigazításra került sor, de nem lehetett tudni, hogy mindez működőképes lesz-e. 2013-ban is már több lett volt, de hát aztán jött megint a recesszió és a memorandumok ellenére, amik a helyzetet pozitívan értékelték. Tehát most már lassan hat, hat, éve, hat évig tartott ez a helyzet. Az elsődleges költségvetés többlettel zárult, ez volt a célkitűzés, az első program kapcsán a hibákat már elismerték, de mikor a bizottság, az Európai Bizottság mikor fogja elismerni a saját hibáit, hiszen újra és újra ugyanazokat a hibákat követte el. A kormány is, a bizottság is hibáztak. Most nyolc év recesszió után Görögországban végre apró jelei vannak már annak, hogy kezdünk ebből kilábolni, de nem szabad itt homokba dugni a fejünket, itt valóban fel kell vállalni a felelősséget, és most már egy jó programot kellene végrehajtani, megfelelő intézményi célokkal, és ar, amit, amire az országnak valóban szüksége van a szerkezet váltáshoz, és az igazgatási reform lenne a legfontosabb. Köszönöm szépen, én is felírtam magamat a hozzászólók listájára. A Financial Assistance Working Group for Greece tagja is vagyok. Ez a pénzügyi segítséget Görögországnak munkacsoport az Ekonnal együtt, nem akarnám azt mondani, hogy felügyelte, de egy nyomon követte az eseményeket. Ahhoz, hogy tárgyalagos legyen a vita, hogy járuljak hozzá a következőkkel. Egy gigantikus szolidaritás a, volt ez a, voltak a programok az európai adófizetők részéről, és a bankokat meg kellett menteni, hiszen a bankokban vannak az embereknek a számlái, ott nem ilyen névtelen menedzserek ülnek, hanem a gazdasági rendszer bérkeringését jelentik a bankok. Nagyon soknak a megtakarított pénze, így a görög, a görög görög emberek pénze is a bankokban volt. Tehát a helyzet nagyon súlyossá vált, tőkemozgások leállhattak volna, ezért került sor ezután a kötvényvásárlásokra, és hát megpróbáltak szabályozással, megfelelő szabályozással a bankokat is talpra állítani. Ezek a vádaskodások, nos, egy vádaskodás es, es, eszembe jut a görög kormány hibái, hiszen ezt valóban láttam, hogy mi történik akkor, hogyha az bizonyos intézkedéseket mindig csak részben teljesítenek, valósítanak meg. Több görög kormányal volt dolgunk, drámai hibákat követtek el, persze ezek minden országot csődbe juttattak volna, Úgyhogy ez a hangvétel, ez nem még megfelelő, nem méltányos, mert az európai emberek igenis nagyon nagy szolidaritásról tettek tanúbizonyságot eh, Görögország irányába. Eh, hogy Görögországot eh, ugye az eurózónába akarták tartani, szerintem ez jó útnak bizonyul, És ahol kevesebb tapasztalatunk volt, hát én is azokhez tartozom, akik bizony talanok voltak. Ma talán már egész más, hogy ítélnénk meg, és mm, sokkal kevesebb eh, problémánk lett volna, hogyha az nem egyre az euróvezetben tartásra koncentráltunk volna. De amit nem tudtunk, és ami ugye 2009-ben kellett ezt közösen nagyon nehézkesen feldolgoznunk, de ezzel együtt tudom, <laughs> tulajdonképpen csoda, hogy ilyen kevés dolog alakult nagyon rosszul. Ugyanis ha megnézzük a fejlődési görbét, ez persze most már meredeken fölfelé megy, persze lehet mindig mindenen javítani, vagy mindig lehetne mindig jó. Most a bizottsági szó, és utána a számbevőszéké. Köszönöm szépen. Két pontra szeretnék visszatérni. Az első az intézményi architektúra. Többször elhangzott, hogy a te teljesítmény auditot a bizottság végezte, de azért mi nem egyedül eh, vállalt láttuk el ezt a feladatot. Az összes Memorandum of Understanding alapja az összes intézmény által elfogadott megosztott felelősség volt. Az IMF-fel is egyeztetünk, és a görög hatóságokkal is. És ezt megelőzően nagyon hosszú belső egyeztetéseket folytattunk le. A számvevőszék is egyértelműen elmondta, rámutatott arra, hogy ez a, ez a konstrukció alapvetően hatékony volt és azt ajánlotta a számövőszék, hogy formalizáljuk az, ezeket a, az eljárásokat. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a tárgyalásokat teljes szívvel és elkötelezettséggel folytattuk, de hát a többi intézménynek is el kellett fogadni ezeket a modalitásokat, és hát ugye per definíció ezekben minden intézménynek egyet kellett értenie, formai és tartalmi szempontból egyaránt. Hogy javult-e a helyzet, vagy bármi javult-e? Ugye minden program egy előrelépést jelentett. Megvan az új jogi keret, javult a transzparencia, a demokratikus elszámoltathatóság, újra, fele, újra folyik a párbeszéd a par- parlamenttel is, és nagyon fontos, hogy az uniós célok és a gazdaság és monetári unió céljai közötti koherencia megvalósult. Sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a társadalmi kohézió, a növekedés növekedés és a foglalkoztatás, és szerintem ezt is nagyon fontos kihangsúlyozni. Hol állunk jelenleg? Pont most, amikor itt beszélgettünk, elkezdődött a harmadik felülvizsgálat, és kollégám a vezető Görögországban van hát hol máshol legyen egy misszióvezető. Szerintünk eh, hamarosan lezárulhat ez a felülvizsgálat, eh, és arra számítunk, eh, azt reméljük, hogy valamikor jövőre be is lehet fejezni ezt a programot. Azután jön majd az, hogy megint elgondolkodunk a eh, hogyan továbbon. Elnök asszony ön említette a pénzügyi segítségi munkacsoportot. Ahogyan ebben megegyeztünk, folytatódni fog az együttműködésünk ezzel a munkacsoporttal és a parlamenttel. Mindig tájékoztatást fogunk adni arról, hogy hol is tartanak a dolgok. A e, görög misszió vezetője készen áll arra, és egy bármikor eljöjjön önökhöz, és beszámoljon az aktuális helyzetről. Mogorózzá úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék még egyszer röviden visszatérni azokra a pontokra, a felvetésekre, amelyeket az előbb hallottunk. Először is nézzük az Eurogrupa kérdését. Elhangzott, hogy milyen volt a kapcsolat az Európai Bizottság és az Eurócsoport között. Először is szegezzük le, hogy mi nem vizsgálhatjuk az Eurogrupot, erre nincs hatáskörünk, ezt a jelentésükben világosá is tettük, ugyanúgy, hogy politikai döntéseket sem értékeltünk, tehát azt a tényt önmagában, hogy megszületett a döntés, hogy a Görögországot támogatni kell, és más dolgokat sem értékeltünk, nem készítettünk prognózist, nem, voltak, nem spekuláltunk arról, hogy mi történik akkor, hogyha, vagy mi történt volna, hogyha nem lett volna ez a program, vagy nem lettek volna a programok, és mondjuk csődbe ment volna az ország. Tehát mi politikai nyilatkozatokat nem teszünk, erre nincs hatáskörünk, és ugyanígy a görög kormánya kapcsolatban sincs ilyen hatáskörünk. Itt a görög kormány első helyen felelős az intézkedések végrehajtásához, amelyeknek a végrehajtására ugye kötelezettséget vállalt, hiszen a program keretében megtörténtek ezek a kötelezettségvállalások. Elhangzottak kérdések azzal kapcsolatban, hogy hova is kerültek ezek a források, a pénzek, a programok nem eh, konkrét projekteket eh, finanszíroztak, hanem egyszerűen eh, a görög kormány pénzügyi kapacitásait növelték, egészítették ki. Azzal kapcsolatban szeretnék állást foglalni, hogy az úgynevezett funding gap-et hogyan lehet értékelni, a különböző programok, a görög kormány, a görög állam pénzügyi igényeit ennek a kielégítéséhez hogyan jártak hozzá, illetve a bankok feltőkésítéséhez. Nos, ezt lehetett vizsgálni. Még egy kérdést intéztek hozzánk az Európai Központi Bankkal kapcsolatos, volt kapcsolatos ez a kérdés. Már elmondtam, két jelentés készült. A számbevőszéknek nem volt könnyű lezárni a vizsgálat vizsgálatokat, az EKB-nál végzett vizsgálatokat. És itt két probléma volt. Az első, korlátozott mandátumunk van, ez korlátozza azt, hogy mennyire hatékonyan tudunk működni, de hát az EU szerződés ezt így határozta meg. A másik probléma az információk az adatokhoz való hozzáférés. És most mind a két témával kapcsolatban folyik nálunk is a gondolkodás. Szeretnénk javítani az EKB-hoz fűződő kapcsolatunkat, az ottani vizsgálódásainkat. Jó lenne egyetérteni egy megfelelő eljárásban. Önök a parlament, de az Európai Bizottság is rendelkeznek a kezdeményezési joggal, ezért például adott esetben a mi mandátumunkat, a felhatalmazásunkat is kiigazíthatják, ha akarják. A számvevőszék nek nem csak arra van hatás, nem csak hatásköre van a, a vizsgálatokra, hanem ez kimondottan kötelességünk de jelenleg ezzel kapcsolatban sem születtek meg a megfelelő döntések. Persze azért foglalkoztak minket ez a kérdés. És végül Takula úr, a jelentéstevő parancsoljon. Köszönöm. Azt hiszem, hogy minden lényeges dolog elhangzott, így be is tudjuk fejezni az ülést fél négykor. Nagyon átfogó eh, vitát folytattunk le, ez egy nagyon sokrétű kérdéskör, és eh, a jövőben Eh, és előfordulhatnak hasonló helyzetek. Egy kérdésre nem kaptunk választ. Nem, teljesültek a, nem teljesült a programok összes célkitűzése, nincs fenntartható eh, gazdasági növekedés, és eh, hát még tovább kell gondolkoznunk, hogy ennek mi az oka, és milyen körülményeknek tudható ez be jó lenne, hogyha az Európai Központi Bank is aktívabbá válna. Nagyon sok mindent elmondtunk ma, a számvevőszék egy nagyon jó munkát végzett, és még biztos vagy benne, hogy további vitáink is lesznek erről a kérdésről. Elnök, köszönöm szépen. Februárban a zöld héten a szakbizottságunk ismét elutazik Görögországba, 181 prioritás projektet fogunk megvizsgálni néhány eh, projektet konkrétan, ami a régiek közül, de új projekteket is meg fogunk nézni, például a migrációs alappal kapcsolatos projektet. Köszönöm a vitát, köszönöm, hogy itt voltak ezzel. Az ülés végére értünk, a nyilvános ülésnek is vége van, kezdődik a triológus, eh, és ezt az ülést most lezárom.